Uh, <coughs> uh, dear colleagues. Kedves kollégák! A jogi bizottság elnökeként szeretném üdvözölni Jurova asszonyt, biztos jelöltünket. Dána v Európskem parlamentu. Uh, I would like also to welcome... Szeretném ezen kívül üdvözölni Claude Moraes urát, a Libe szakbizottság elnökét, bal oldalamon, Vicky Ford asszonyt, az IMCO szakbizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnökét, eh, jobbomon, Iracsi Garcia Perez, aki a Nőjogi és és Egyenlőségi Bizottság elnöke, illetve mind a négy szakbizottság tagjait, hisz négy szakbizottság hallgatja most meg Jurova asszonyt. Jurova asszony hozzám hasonló módon cseh származású, éppen ezért Jourova, nem Gyurova, a, nem Zsurova, még egyszer mondom, a Jourova, így ejtjük a nevét. Biztos vagyok benne, hogy nagyra értékeli majd a biztos előtt asszony, hogyha megpróbálják helyesen kejteni a nevét. Tehát Jourová asszony, biztos előttünk. igen, csak szertágazó tárcát kaphat. Polgár jog területén például, amely a mi felelősségünk tartozik, a jogi bizottságéhoz. Több kezdeményezést, fontos kezdeményezést várunk tőlük, tőle, például a határon e, átnyúló gyerektartási e, szabályokra vonatkozóan, amelyeket e, mindenképpen meg kell újítani. Ezen kívül a társasági jog is hozzátartozik, ami különösen fontos számunkra főként a Corporate Social Responsibility, a cégek társadalmi felelősségvállalása terén. A jóváhagyási folyamat megfelelően az Európai Parlament értékeli a 16-os házszabály értelmében, hogy a jogbiztos jelöltek mennyire felelnek meg az elvárásoknak, mennyire ismerik az adott tárcát, kommunikációs készségeiket és általános kompetenciájukat is felmérjük. A biztos előttünk egy kérdőívre írásban válaszolt, az írásos válaszokat a képviselők minden nyelven megkapták. A vita maga, vagy a mai meghallgatás következőképpen fog lefolyni. Először maximum 15 percben bevezetőt tart a biztos asszony, aztán kap még 5 percet a legvégén is, az ülés legvégén záró beszédre. Akár csak az elnök kollégáim, mindenki 2 percet kap velem együtt a bevezetőt követően 45 kérdést tehetnek föl a kollégák, három perces blokkokban, egy percet kap mindenki a kérdés feltevésére, és Jórova asszony pedig kettőt a válaszra. Pót, kérdés, de nincs lehetőség, és a Catch the Eye eljárás sem működik most. Mindenkit kérek arra, hogy tartson magát szigorúan ehhez az időkerethez. Megállapodtunk abban is előzőleg, hogy a következő sorrendben tesszük fel a kérdéseket, az, hogy a jogi bizottság tagjai, aztán a Libe bizottság tagjai, aztán az IMCO, a belső piaci szakbizottság, és végül, de nem utolsó sorban a Nőjogi Bizottság tagjai tehetnek fel kérdéseket. Tolmácsolás minden hivatalos nyelven rendelkezésre áll, mindenki használhatja az anyanyelvét, de arra kérem, hogy túl gyorsan ne beszéljen, hogy a tolmácsok munkáját ne lehetetlenítse meg. Most pedig megadom a szót Moraes kollégámnak. Ügyrendi kérdésben? Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Talán valami apró félreérdés van, de a szocialista frakció úgy tudta, hogy a Libe kezdés a Juri a második. A kérdésem tehát, mi változott, ki változtatta meg, ki döntött erről, miért változott meg a sorrend, miért nem a e, miért nem az eredeti sorrendben tehetjük fel a kérdéseinket. Uh, there has been yesterday an agreement. Tegnap állapodtak meg a felelősök a sorrendről. A politikai frakciók közötti megállapodásról van szó. Nagyra becsült Leichtfried úr. Moraes úr, parancsoljon. Önnek is három percet adok. Uh, so, uh, let me, let, let me give the 15 minutes uh, to the commissioner designate Mrs. Jourova. Jourova asszonynak adok szót, 15 percre parancsolja.